a GUE frakció nevében azt kérik, hogy Rina Ronya Karét nevezzük ki a, Kokobó tagjának, illetve az AFKO tagjának. A bizottság álláspontja is elérhető.